So, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten heute pünktlich, weil wir nämlich, weil wir nämlich sehr viel. Jó reggelt kívánok! El is kezdjük a munkát, mivel nagyon sok napi rendi pontunk van. Úgyhogy el is kezdjük rögtön a egyes ponttal. A hetes napi rendi pont, ami a gépjárművek zajszintjéről szól, ezt elhalasztjuk és a 17-es pontról szóló szavazást úgy szintén a Kaltenbach jelentésről, azt majd holnap ejtjük meg a holnapi szavazás során. Aztán van még a Schnellhardt jelentés. Ezt is elhalasztjuk majd az olasz tolmácsolás nem működik? Most már igen? Van olaszra tolmácsolás? Jó, valakinek van valami mondani valója. Miroszláv. Děkuji vám, eh, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Köszönjük szépen, kedves kolléganők és kollégák, köszönöm, hogy megkapom a lehetőséget, hogy röviden tisztázzam a helyzetet amely a jelentés kapcsán kialakult. El kell mondanom, hogy az Európai Parlamenti munkám során mindig találkoztam ilyen problémákkal, de röviden emlékeztetnék arra, hogy mi történt. Tehát egy nem kormányzati szervet támogat a holland kormányzat. És az S és D árnyék jelent jelentéstevő azt mondta, hogy én az ő érdekükben dolgozom. Mindenki, aki egy jelentésen dolgozott, tudja, hogy a lobbisták, az NGO-k, a vállalatok körülveszik az embert és információkat adnak. Összesen összehoztam a módosítókat, és Hans Martin Gerhardtal, aki az Európai Gépjárműgyártó Szövetségénél dolgozik, és független szakértők is összeállítottak egy táblázatot. Ez a táblázat nagyon jól sikerült, és éppen ezért fel is használtam, hogy megfelelő kompromisszumokat találjak. A különböző NGO-k, vállalatok, de a frakciók között is, a tárgyalások alatt. Még egyszer szeretnék utalni arra, hogy politikai vádak célpontja lettem. Tehát Gerhard professzor javaslatait használtam, Merkis asszonynal együttműködtem, és összeállítottunk egy táblázatot. A negyedik táblázat pedig különféle módosítók alapján is készült. Úgy döntöttem, hogy a parlament elnökét is informálom erről a jelenségről és a kvesztorokat is értesítem, hiszen tényleg megpróbáltak diszkreditálni, megpróbáltak hiteltelenné tenni, ezen kívül megemlítenem még a Porsche vállalatot is. A Porsche is elhatárolódott a dologtól, tehát nem létezik semmilyen befolyásolás a vállalat részéről. Ezen kívül még hamis dokumentumokkal próbálták azt bizonyítani, hogy engem a Porsche lefizetett. De ki kell jelentenem, hogy ez tényleg egy olyan módszer, amely teljesen eltér attól, amit én eddig tapasztaltam a politikai karrierem során is. Éppen ezért feljelentést teszek. Köszönöm szépen. Elhalasztottuk a jelentést. És pedig azon okok miatt, amelyeket most hallottunk a kollégánktól. Tehát a parlamentben itt nagyon objektív hangon vázolta, hogy mi történt, és a parlamentben pedig megpróbáljuk kideríteni, hogy mi az igazság. Az előbb bejelentettem néhány elhalasztást, tehát az új napirendet még egyszer felolvasom. Tehát először is a négyessel kezdjük, utána 18-ast, a Gardini jelentést, a polgári védelmi mechanizmus, és utána 10 óra 30 és 12 óra 30 között szavazunk, Äh, utána Sonic, Jürgensen, Matthias és Hauk. Ez lesz a délelőtt. Délután pedig folytatjuk, 15 órától 17 óráig szavazunk. Először is a Horizont 2020, még egyszer a Horizont 2020, és akkor utána élőben szavazunk a Schnellhardt jelentésekről, és utána a 28-as pont, ez a cseh köztársasággal foglalkozunk az etanollal pancsolt alkohol a téma. Tehát akkor kezdjük a munkát. Tolmácsolás van. Észt, máltai, horvát, ma. De van egy látogatócsoport, még nincs itt a látogatócsoport. Krisztel Kálmusz vendége Roskildéből, és utána a Sonic jelentéshez egy tévés stáb is idejön, a cseh televíziót is vendégül látjuk majd az utolsó, az alkoholpancsolásos témához. Tehát un Légen kollégáról, itt Sofoklios, úr Ciprusról, Nakonanas, Nanas Mavra Nikolaos kollégát helyettesíti itt Envi póttaként. Tehát üdvözlöm itt a Környezetvédelmi Bizottságban, és gratulálunk az új tagsághoz. A június 20-21 jegyzőkönyvek és a júliusi jegyzőkönyvek online hozzáférhetőek, tehát itt már nincsenek papíros kocsik az ajtó előtt, spórolunk a papírra. És akkor most pedig áttérünk a négyes napirendi pontra, ez pedig a 18. decemberben megrendezésre kerülő ENSZ éghajlatváltozási konferenciája Katarban, és a parlament esetben pedig azt szeretném megtárgyalni, hogy az Európai Unió hogyan lépjen fel ezen a konferencián, és hogy milyen klímapolitikánk lesz. Örülök, hogy sikerült ezt az állásfoglalást tematizálnunk, és a Rioi konferencia során is világossá vált, hogy megvizsgáltuk a helyzetet, és ez alapján Európai Unióként felül kell vizsgálnunk az eddigi politikánkat. A bizottságnak is javasoljuk ezt, ezen kívül, és ez benne van az előterjesztésben is, hogy egyfajta klímadiplomáciát kell folytatnunk. Már néhány kezdeményezést tettem az Európai Külügyi Szolgálattal, amely véleményem szerint nagyon értékes szerepet játszhat ebben a tekintetben. Tehát, hogy ne egy vagy két intézmény foglalkozzon csak ezzel, hanem az Európai Külügyi Szolgálat is fejleszen ki egyfajta klímadiplomáciát. Ami a számokat illeti, a kibocsátásra vonatkozó számokat illeti, legalábbis az elméleti adatokat, ezeket a valóság már megelőzte. És óriási foghíjak keletkeztek, ezeket pedig be kell tömni. Most kell csökkenteni a kibocsátás számokat, hiszen a klímaváltozás egy jellemzővel mindenképpen jel, jel, jel, rendelkezik az, hogy nagyon hosszú a féktávolsága. És hogyha ma teszünk valamit, az jóval később jelentkezik globális mértékben. Sőt, azt mondanám, hogy egy olyan 20-25 év múlva látjuk annak az eredményét, amit ma teszünk. Tehát ez egy nagyon csalóka dolog. Éppen ezért fontos az, hogy nemzetközi partnereket is találjunk, hogy a hiányosságokat bepótoljuk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, ami történik. Tehát most van szükség politikai döntésekre. Ebben az állásfoglalásban, állásfoglalási indítványban szerepel a légiforgalom, szerepel a hajózás. A légiforgalomban az a helyzet, hogy van már elég jogszabály. Az Európai Parlament és a nemzetközi dimenzió is felismerték ennek a közlekedési ágnak a jelentőségét, tehát most már nyomás is van nemzetközi szinten. Tehát például az AKEO vagy az INO a hajók esetében már megkezdte a vitát, és a vita halad tovább, annak érdekében, hogy nemzetközi rendszert kapjunk. Hiszen csak is egy nemzetközi rendszerben tudjuk radikálisan csökkenteni a kibocsátásokat. Jó az, hogy megteszük ezt itt Európában, de igazából Európa csak a kibocsátások 10-11 százalékáért felelős. A kibocsátások 90 százaléka máshonnan jön. Éppen ezért a nemzetközi szinteret is fokozottabban figyelembe kell venni. A dokumentum, tehát az állásfoglalási indítvány megvan, és most pedig Karl-Heinz Florencnek szeretném átadni a szót a társ előadónak. Köszönöm szépen a bevezetést. Pillanatilag egy személyes problémám van, hiszen vakon kell dolgoznom, mert elfelejtettem a szemüvegemet. Na most már meglátjuk, hogy hol landolok szemüveg nélkül remélhetőleg a politikai családom azért még felismer. Mindenképpen örülök neki, hogy eljutottunk eddig. Most uh, széthatjuk, vagy dicsérhetjük a platformunkat, de van platformunk, és uh, itt most közösen léphetünk fel. Hmm, nem sokat léptünk eddig, ez sajnálatos, de ezt az elnök is említette. Mindig nagyon jó, dokumentumaink vannak, nagyon jó papírokat írtunk, az biztos, hogy rekordmennyiségű papírt róttunk telebetűkkel, de hogy igazából mit tehettünk, vagy mit tehetünk, hát igazából ennek a listája nem olyan hosszú. Éppen ezért úgy gondolom, hogy pontosan elgondolkozunk azon, hogy mit követelünk, de amit követelünk, azt viszont keményen követeljük, de legyen megtehető. Ez számomra nagyon fontos, hogy ne a lehetetlen követeljük. Mm. Szedhetjük a mazsolákat a kalácsból, de ez nem feltétlenül visz előre. Tehát mindenképpen kell egy checklistát csinálnunk, hogy igazából mi csináltunk eddig, és hogy mit csináljunk majd. Ez számomra nagyon fontos lenne. Természetesen megvannak a saját gondjaim is, hiszen itt az első és a második szakasz között tátong egy lyuk, el kellene gondolkoznunk azon, hogy ezzel mit csináljunk. Tehát a Kyoto 2-es az egy ideiglenes dolog, de hogy mikor lép hatályba, az azért nagyon fontos. A konkrét pontoknál, most spontán elkezdem a felsorolást, a CDM-ek véget érnek, tehát tudom, hogy miről van szó, de most a kérdés az, hogy hagyjuk-e, hogy ez véget érjen. Tehát főleg az innovatív országok a klíma területén nagyon sok mindent tudnának felkínálni, és sajnálatos lenne, hogyha teljesen feladnánk egy ilyen területet. Tehát mindenképpen jobban kell itt fellépnünk, ez egy nagyon lényeges pont, amely foglalkoztat. A második pont az, hogy az AAUS-nél óriási többletünk van Európában, és erről beszélnünk kell. Hiszen a legutóbbi klímakonferencián az Európai Unión belül is, ez egy nagyon lényeges pont volt, a lengyel elnökség nem volt túlságosan rugalmas, és úgy gondolom, hogy ezt ki is kell jelentenünk. Tehát ezt nem lehet csak úgy átvenni, ez nyilvánvaló. Tehát mindenképpen tágabb perspektívára van szükségünk, és 2014-ben egy új IPCC jelentés kell készíteni, hiszen joggal kritizálják, hogyha egy régi jelentésen vitázunk, amely nem teljesen aktuális már. Tehát itt egy teljesen új navigációs szakaszra van szükségünk, ami azt jelenti, hogy konkrétan tudnunk -e, hol vagyunk. Lehet, hogy tévedek. A tudomány azt mondja, hogy a klíma probléma növekszik, szerintem ez igaz, de az európai és a globális helyzet alapján most én eléggé depis vagyok, remélem tévedek. De tényleg az a benyomásom, hogy rosszabbodik a helyzet. így igazából nem tudok túlságosan lelkes lenni, hogyha hallom az újabb adatokat. Hogyha szerencsénk van, akkor szerencsénk van. Na itt a szemüvegem. Hú, na most a vakrepülést befejezem. Hát igen, sajnos ismerem az emberi gyengéit. Hát azért landoltam ebben a pártban. Na most folytatom. Tehát mindenképpen jobban ki kell építenünk a konferenciát, az előfeltételeit, és ki kell jelenteni, hogy most, mi is van a donorokkal? Most tényleg olyan jó? Ahogy ez a papíron van, tennék egy javaslatot. Tehát ne csak állami pénzre tartsunk igényt, hanem nézzük meg, hogy van-e más pénzforrás. De nem mindig a pénzről van szó, hanem a kapacitásépítésről, technológiáról. Ezek is nagyon lényeges pontok, amelyeket eh, mindenképpen fel kell ölelnünk ezzel a területen. Tehát a technológia nincs ingyen, nyilvánvaló, különben Európában fel kell adnunk a vezető szerepünket a technológia területén. Ezt is szerettem volna leszögezni. De lehetővé kell tenni a transfert, a leghatékonyabb eszközöket kell használnunk megfelelő körülményekkel, hogy eh, a világ többi országába is el tudjuk ezeket juttatni. Még egyszer szeretnék utalni arra, hogy ahogy ez a klímakonferenciák megrendezésre kerülnek, nem igazán tölt el megelégedettséggel, tehát korrigálni kell ezeket. Tehát mondjuk, hogy van egy terem, ahol 197 ország képviselteti magát, és ezek közös álláspontot akarnak elfogadni, logikus, az csak nagyon alacsony szinten történhet meg. Ismerik ezt Európából is, ott van a tanácsban 27 ország, most nem tudom, hogy ez lefordítható, de hogyha valaki mondjuk ballából kell fel az ágyból, nem szavazza meg, akkor egész Európa megáll. A klímakonferencia meg sokkal többen vagyunk. Azt kívánnám minnyájunknak, hogy valahol realisztikusabb eszközökkel dolgozunk ezeken a nagy konferenciákon, hogy hatékonyabbak lehessünk. És szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy nagyon ambiciózus módon dolgoztak a dokumentumon. Már nagyon sok közösségi, közös anyag van benne, és a politikai családok számára is elfogadható ez, amit leírtunk. De még egyszer szorgalmaznám, hogy írjunk egy listát, mely alapján megalapíthatjuk, hogy ezt kipipáltuk, kipipáltuk, kipipáltuk. Ez a karácsonyi kívánság lista mindig jól néz ki, de legyünk realisták. Európában legyen olyan, hogy eh, kipipálhassunk bizonyos dolgokat. A végén pedig esetleg több fényt is látunk. És még egyszer elnézést kérek, hogy egy kicsit fogyatékossá sikerült az előadásom. Köszönjük szépen, Kál Lorenz. Most Dán Jörgenzennek adom át a szó. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen Karl Heinznak is az azt hiszem, hogy sajnos teljes mértékben igazad van. A tudomány sokkal konkrétabb következtetéseket volna, mint bármikor. Azt mondják, hogy a valós helyzet sokkal rosszabb, mint ami ennek korábban gondoltuk. Úgyhogy még a leg, legborulátóbb forgatókönyvek is túl optimistának bizonyulhatnak. Ezért is igen sajnálatos, hogy a COP17-es tavalyi találkozó eredménye egyáltalán nem fog segíteni az előrelépésben. Van, aki úgy érvelt, hogy az Európai Uniónak nagyon nagy sikerként könyvelhető el, hogy legalábbis sikerült kötelező érvényű megállapodást aláíratni olyan országokkal, amelyek korábban erre nem voltak hajlandók, és hát elszigetelve tekintve ez valóban jó eredmény, de a probléma az, hogy nem lehet elszigetelten tekinteni ezekre a dolgokra, meg kell nézni azt is, hogy milyen időkeretünk van arra, hogy elérjük a célunkat. Sajnos a helyzet az, hogy a kötelező érvényű, e, kötelező érvényű megállapodás e, legkorábban 2015-ben léphet majd érvénybe, és amikor pedig azt mondjuk, hogy e, legkorábban 2015-ben, de legkésőbb 2020-ig, akkor ez valószínű azzal fog végződni, hogy legkorábban 2020-ban indul majd be ez az egész, és ez nem lesz kielégítő. Tudjuk, hogy a széndiokszid kibocsátást 2020-ig le kell csökkenteni 2050-ig legalábbis 80%-kal a 90-es állapotokhoz képest, és most még arra sincs meg az esélyünk, hogy a 2020-as 50%-os célt valamilyen szinten betartsuk. A tudósok szerint jelenleg a két fokos globális felmelegedés is túlságosan optimista célkitűzés, lehet, hogy ennél többre lenne szükség. Úgyhogy valóban arra van szükség, hogy sokkal aktívabban gyakoroljunk nyomást arra, hogy ez a folyamat előre tudjon haladni. Az állásfoglalási indítvány kiegyensúlyozott, és a jó elemekre koncentrál, ami valóban szükséges. Egyetértek az elnökkel abban, hogy másféle ö, odahatási módszereket is meg kell keresnünk, például a klímadiplomácia eszközét is ki kell használnunk, és most, hogy ne legyek annyira PC, de azt kell mondanom, hogy ami a lengyel elnökséggel az legutóbbi találkozó alatt történt, az valóban szégyenletes volt. Nem az Európai Uniót képviselték az oda megérkezők, hanem a saját országaik érdekét, és a hogyha ez megint megtörténik, akkor egyszerűen eltűnik a lehetősége annak, hogy az Európai Unió egy hangon szólalhasson meg. És ebből le kell vonnunk a megfelelő konzekvenciákat. Azon kívül, ahogy, ez a jelentést is, ahogy ezt a jelentést is megírja, az Európai Parlamentet aktívan be kell vonni a munkába, ezt is már évek óta próbáljuk hangsúlyozni, és a, már volt egy megállapodás arról, hogy minket be fognak vonni korábbi szakaszban is a tárgyalásokban. Nem értem, hogy miért lehet az, hogy a bizottság és a tanács egyszerűen nem hajlandó mm, minket legalább annyira tiszteletben tartani, hogy legalább az elnökünket meghívja a koordinációs ülésekre legalább megfigyelőként reméltem, hogy a, remélem, hogy a bizottság képviselője a mai ülésünkön elmagyarázza majd, hogy legalább az elnökünk miért nem vehet részt ezekben a tárgyalásokban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szátú Hászi kapja meg a szót. Köszönöm. Egyetértek Karl Heinz Florence és Dan Jörgensennel abban, amit a tudósok véleményéről mondanak. Én is beszélgettem klímaszakértőkkel, és egyetértenek abban, hogy legalábbis azok, akikkel én találkoztam, hogy az időablak, amelyben a globális felmelegedést két fok alatt tudjuk tartani, egyre szűkül. Úgyhogy egyszerűen lassan kifogyunk az időből, nincs arra időnk, hogy egyszerűen várjunk, és, és ne cselekedjünk. Ebben az évben többen, több hírt is kaptunk arról, hogy az északi sarki jégsapka folyamatosan fogy öt, év, e, öt évvel ezelőtt volt egy jelentés erről, és akkor is nemzetközi szinten nagy hírverést keltettek. Ez alkalommal a jelentés még nagyobb, még drámai változásokról számolt be, de ez már nem is számított olyan nagy újságnak. De nem is az a lényeg, hogy az újságok mit írnak, hanem az, hogy a valóságban mi történik. A valóság az, hogy az Európai Unió vezető szerepet kell, hogy vállaljon hogyha előrelépést akar nemzetközi szinten elérni. Egyelőre minden előrelépést az Európai Unió beavatkozásának, illetve kezdeményezésének köszönhetünk. Az ezévi COP találkozó egyik nagyon fontos kérdése majd az lesz, hogy a második elkötelezettségi időszak a kiotói jegyzőkönyv szempontjából mikor kéz, kezdődjön. És ezzel kapcsolatban egy Európai Uniós döntésre is szükség van az EU-val e kapcsolatos külön kvótákra. És tényleg jó lenne tudni, hogy a tanács előtt milyen akadályok állnak most, hogy miért nem képesek egységes következtetéseket elfogad, elfogadni. A szerződésben ennek nincs meg az alapja, még Lisszabon előtt sem volt meg annak az alapja, hogy egyhangú döntést követeljünk a nemzetközi tárgyalások tárgyalásokon képviselt véleményt illetően. A Lisszaboni szerződés még kevesebbet eh, rendelkezik erről, eh, hogy most ez hagyománya, vagy csak a rossz szokás, az, hogy eh, a tanács úgy gondolja, hogy minden döntést egyhangulag kéne meghozni. Minden esetre most világos az, hogy hogy az Európai Unió vezető szerepe nem elég markáns. Ennél sokkal konkrétabb, erősen vezető szerepre van szükség, és nincs is szükség a tanácsban teljes egyhangúságra annak érdekében, hogy az Európai Unió egységes hangon tudjon szólni. Elég lenne a minősített többség is. Még a bizottság képviselőjének azt, is, azt a kérdést is fel tenném, hogy az úgynevezett gigaton szakadék, amely a nemzeti, nemzeti elkötelezettségek és a való, valódi ö, igény között létezik. Ez ugye egy olyan szakadék, amelyet be kell zárnunk. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit kíván ennek elérése érdekében tenni. Elnök, köszönöm szépen, Szátú. Jón Tulán a következő hozzászóló. Ja, <clears throat> danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Ez már a harmadik, eh, én már három klímakonferencián részt vettem, és eh, ugyanolyan drámai helyzet áll elő mindig. Eh, a, már az elő, előkészítő időszakban minden szétesik, és nagyon nehézkes most is így van, a Bonni előkészítő konferencián is láttuk, hogy még az eljárásról sem tudtunk megegyezni, sem a tartalomról. Most akkor a bankoki konferencia kicsit jobban sikerült, de az idő kifogyóban van, és meg kellene próbálni konszenzust elérni, olyan véleményt, amelyet majd el tudunk vinni Dohába. A harmadik cikkben azt szerepel itt ebben az állásfoglalási indítványban, hogy van bizonyos egyetértés, de hát az, azért nagyon aggódom, hogy itt már megint arról lesz szó, hogy Dohában a semmit fogjuk tárgyalni, ahelyett, hogy a klíma védelem jelentős tartalmi kérdéseiről tárgyalnánk. Szatú is mások is mondták, hogy egyszerűen integritásra van szüksége a kiotói jegyzőkönyvnek, és az EEU-k nem beleszámítása egy, egyelőre még mindig probléma. Ezt először az Európai Unión belül kell tisztáznunk, többek közt Lengyelország vonatkozása miatt is. Aztán Oroszországban, Oroszországnak és Ukrajnának ugye az a nehéz helyzete van, hogy nem részei az EU-nak, úgyhogy ők nem tudják, hogy az EU-ban mi a helyzet, mi a vélemény. Az is kérdés, hogy 5 vagy 7 évre szóljon a legközelebbi meg, időszak, a 2020-as dátum mondjuk azért lenne megfelelő, mert úgyis vannak 2020-as stratégiák és 2020-as célok, úgyhogy az 7 éves időszak koherensebb lenne az Európai Unió teljes stratégiáját illetően, éghajlatvédelmi stratégiáját illetően. Ugyanakkor úgy látom, hogy a, a többi állam azt mondja, hogy ha 7 évben szabjuk a, meg a keretet, akkor viszont a célkitűzéseket is emelni kell, hiszen azt nem fogadhatjuk el, hogy egy 5 éves keretre vonatkozó célok, célkitűzést a 7 éves keretre csak úgy átvennénk. A 2020-as 30%-os cél ö, ö, véleményünk szerint nem, ki, nem kielégítő. Úgy gondoljuk, hogy inkább 35 és 40 százalék közé kellene tenni ezt a célt tenni, de ugyanakkor ez túl absztrakt és nem is kötelező jellegű most ugye azt tudjuk, hogy 2012-re körülbelül 17,5%-os lesz ez az eredmény, és hát ennél sokkal magasabb célokat kell a dokumentumokba is kiír, beleírni, legalábbis az MV részéről ambiciózus célokat kell megállapítani és Szátónak igaza van arról, abban, hogyha az Európai Unió nem lép fel egységesen, akkor nagyon sokat fogunk ezen veszíteni. Most a finanszírozást tekintve szintén ködben tapogatózunk egyelőre, legalábbis ami az innovatív finanszírozási lehetőségeket illeti. A pénzügyi tranzakciós adó esetleg bejöhet itt, vagy a szén dioxid adó az Európai Unió és a tagállamok konkrétabban meg kell, hogy állapodjanak abban, hogy ezeket a hiányosságokat hogy tudjuk kipótolni. 2012 során ezt el kell dönteni. Minden esetre csatlakoznék én is ahhoz a véleményhez, hogy Doha előtt meg kell majd állapodni a minisztertanácsnak, ahelyett, hogy mint ahogy az a korábbi esetekben volt, a konferencia alatt ülnének össze. Tehát a csomagnak már el kell készülnie a COP konferencia előtt, ugyanis ha ez nem történik meg, akkor az Európai Unió nem tud egységes hangon fellépni majd. Fegyelmet, egységet kell mutatnunk a többi részes fél felé a 2015-ös klíma megállapodást tető alá kell hoznunk, nincs már erre időnk. Mostantól kezdve 2015-ig nagyon rövid az idő, és egyelőre még a nagy vonalak sincsenek készen és ahogy Dan Jorgensen mondta, valószínűleg ez a legkorábbi időpont, amik, amire megállapodásra tudunk jutni. Ezért nagyon fontos lenne, hogy Dohában legalább a lényegi dolgokban meg tudjunk állapodni, és aztán majd a konkrétumokba később. Közel, következő, Katár meghívott, kiküldte a meghívókat, nem tudom, hogy az elnökség hogy mutatta ezt be, nem hallottam egyelőre még arról, hogy Katárban hogy szeretnék magukat pozícionálni, de Max- Mexikóból tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy az elnökség tartsa mindezt a kezében, és a következő bejövő elnökséget is fel kell szólítanunk arra, hogy szíve lélekkel támogassa és szervezze a következő ülést. Köszönöm szépen. Herebrandi kolléga, löpás kolléga nevében szól, aki szintén dolgozott a dokumentumon. Köszönöm, elnök úr. Korin Löpás sajnálatos módon nem tudott részt venni a mai, nem tud részt venni a mai ülésünkön. Thought that I had when, um, I... Az első gondolatom a Katari COP konferenciával kapcsolatban az, hogy talán annak a cinikus helyzetnek a, a példa ez, amely az éghajlati tárgyalásokban eh, kat jellemzi, hiszen Katar a világon a legnagyobb egyfőre eső eh, kibocsátással eh, büszkékedhető már büszkeség országa. Tehát pont ők a házigazdák, ez roppant cinikus. És nyilván ez önbeteljesítő jóslat nem kívánom megismételni az előttem szólók által elmondottakat, nem vagyok túl optimista, főleg mivel a tárgyalások nagy része a kiotói jegyzőkönyv folytatásával kapcsolatban Doha után kerül majd sor, vannak azonban céljaink mégis. Jó Leinen és Satohasi érdekes, fontos dolgokat mondtak el, amiket eh, mintha szembe vették volna ki a szót, ezért nem ismétlem meg, de valóban nem csak európai, eh, arról kell beszélni, hogy Európának vezető szerepeket játszani a nemzetközi fórumokon, hanem saját házunk táján is körül kell nézni, és ezen a téren ambíciózusabbak lehetünk, mint amilyenek voltunk az elmúlt pár évben. Ennek az egyik eleme, amelyet már évek óta kántálok, az az, hogy mikor fogjuk végre megszüntetni a környezetvédelmi legkáros támogatásokat? Évek óta beszélünk erről, de komoly cselekvési terv nem társul MNMS célhoz. Jó lenne egy határozott menetrend erre vonatkozóan. Ez a kérdésem tehát az Európai Bizottsághoz. Mikor látjuk már végre azt, hogy konkrét javaslatok is érkeznek e téren? Gazdasági válság idejét éljük, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem jelenti azt, hogy a múlt vállalásait ne kellene tartanunk. Egészen mostanáig mindösszesen 64%-át fizettük ki a kötelezettségvállalásoknak. Tudjuk, hogy egyre drágább lesz, a tétlenségünk egyre többe kerül majd tehát ha most nem cselekszünk, akkor később ez még többe kerül majd. Kérdésem tehát a bizottsághoz és természetesen a tanácshoz is. A következő, mit teszünk annak érdekében, hogy komolyan teljesítsük a korábbi vállalásainkat. Köszönöm, elnök úr. Hát Köszönöm. Szépen Vittorio Pródi kapszul. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Nem előre lépésről beszélhetünk, éppen hogy visszalépésről. Már csak azért is, mert egyre romlik a helyzet az antarktiszi jégmező eltűnésével kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy kétszer-háromszor olyan gyorsan olvad az északi sarki jégtakaró, mint ahogy azt eredetileg gondoltuk. Ezt most olvastam. Az elmúlt napokban került ez napvilágra, ez a tudományos felfedezés. Teljesen át kell gondolnunk a helyzetet. Itt van például globális felmelegedés, amelyet a, kö, a gázkibocsátás okoz. Mindegy, hogy hol bocsátják ki ezeket a gázokat, a föld melyik pontján, itt minden mindennel összefügg, egymástól teljesen függünk éppen, ezért kritikusan kell szemlélni a szuverenitás fogalmát. Hogyha egymástól függünk, akkor már nem létezik abszolút szuverenitás, legalábbis ezen a területen. Ezért kell keresni az alapját annak, hogy egy um, mélyebbre nyúló uh, ható megállapodást kössünk. A klímadiplomácia szép dolog, de azt kell keresnünk, hogy milyen alapon tudunk változtatni a dolgokon. Én az, a, a klíma ügyben is az igazságosság, a méltányosság híve vagyok. Közös, de differenciált felelősség, ez volt a Bali konferencia egyik fő eredménye, erre kell törekednünk, hiszen mindannyian felelősek vagyunk, fejlett országunk, országokként, jelentős részét adjuk az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának, amelyből már éppen elég van a légkörben. Ezért eh, példát kell mutatnunk, és segítenünk kell a fejlődő országoknak. Tehát az éghajlat ügyben is a, eh, a méltányosságra, igazságosságra kell törekednünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például azt, hogy az emissziós jogokat úgy osszuk fel, hogy a fejlett országok a költségek nagyobb részét viseljék, már csak azért is, mert a már légkörbe került kibocsátás jelentős részért mi magunk fejlett, nyugati, iparosodott országok vagyunk a felelősek. a célunk az kell, nem az kell, hogy legyen, hogy ingyen emissziós jogokat, kibocsátási kvótákat osztogassunk, esetleg abban az esetben, hogyha ez valamilyen fenntartható tevékenységhez kötődik. Inkább a széndiokszid eh, kibocsátás 20%-os eh, csökkentése az a minimum ahhoz, hogy a két fokos eh, de ahhoz, hogy ezt a kétfokos célt elérjük, ezért inkább 50, inkább ötszöröse kell beszélnünk, tehát hogy a megmaradó 20% minden érintett fél számára elérhető legyen a jövő generáció számára, generációi számára is. Okay. In questo modo certamente eh, si... Ezt értem én, tehát a méltányosságon, a klímaügyben. Hiszen a természet erőforrásokhoz való hozzáférés terén is egyenlő jogokat kell biztosítani mindenki számára. És hát ide tartozik a légkörbe történő üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátása is. Tehát teljes eh, sen át kell alakítanunk a gondolkodásmódunkat. Doha előtt azt hiszem, hogy ez már nem fog megtörténni. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy eh, álmokat, hiú ábrándokat kergetünk, csak hogyha eh, valóban átgondoljuk az egészet, akkor járhatunk eredménnyel. Köszönöm. Köszönöm, Pródi úr Korhola asszony. Köszönöm szépen. Hogyha megnézem ezt az állásfoglalást, és itt a következtetéseket, akkor nem kerülhetem azt az érzés, hogy egy kicsit túl optimista, amikor itt a dörbeni eredményekkel foglalkozik. Amikor itt a kibocsátás csökkentésről van szó, akkor nyilvánvaló, hogy a dörbeni alap, kiinduló helyzet, a Kyoto 2 nagyon gyenge. Szinte jelent jelentés nélküli. Vagy ha megnézzük az eredményeket. Mi volt a dörbeni eredmény? 27 EU ország van, és 10 kis kibocsátó, és ott vannak a fejlődő országok, akiknek nincsen semmilyen kötelezettségük, hogy csökkentsék. Tehát itt igazából mi itt a globális kibocsátások 15%-ra vagyunk felelősek. Tehát itt például a B pontban azt látjuk, hogy a dörbeni alap, a dörbeni kiinduló helyzet legyen a jövőbeli fellépések alapja. Én nem lehetek ennyire optimista, amennyiben azt látjuk, hogy például az Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kanada nem vállal felelősséget és a nagy kibocsátók pedig egy másfajta megközelítés választottak, nem akarnak plafont, hanem szénmentesítik a gazdaságukat. Tehát más megközelítést választottak a klímapolitikájukban. Számomra pedig ez azt üzeni, hogy gyenge az Európai Unió vezető szerepe. Át kell vállalnunk ezt a szerepet, komolyan kell venni a vezetőinknek vállalni kell a felelősséget. És igenis, még nem láttuk azt, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállalt volna a klímatárgyalásokon. Nem hatékony a rendszerünk, drága a rendszerünk, és nem szorgalmazza az érintetteket, hogy megfelelő módon csökkentsék a kibocsátásokat. Tehát ez nem jó üzenet. Éppen ezért őszintén remélem, hogy még egyszer átvizsgáljuk a módszerünket és a stratégiánkat. Köszönöm szépen. Most kettő perccel csökkentjük a felszólásokat, különben a felszólásokkal nem jutunk a végére. Péter Líze, köszönöm szépen. Köszönöm a távszerzőknek is. Ma reggel egy kicsit megosztott személyiség vagyok. Tudom, hogy a klímaváltozás nagyon komoly dolog. De úgy gondolom, hogy nem teljesen helyén való, de legalább politikailag nem észszerű, hogyha most itt világvégét festünk. Tehát, hogyha nem sikerült elérni azt, amit elhatároztunk a klímaváltozásnál, az nem az Istenek alkonya. Tehát a világ nem fog megszűnni, létezni, és ha látjuk, hogy a világ többi része nem hajlandó semmit sem tenni, akkor ezt tudatosítanunk kell. Tehát az nem visz előbbre, hogyha itt világvégét proféciálunk. De még nincs késő. Jövőre sem lesz késő, drágább lesz, drámaibb lesz a helyzet, és minél hamarabb elkezdjük végezni a dolgunkat, annál jobb. A szegények legszegényebbjei fognak szenvedni, hogyha nem folytatunk aktív klímavédelmi politikát. És nem vagyunk egyedül. Itt most a 15-ös pontra utalnék. Itt természetesen a légi és a tengeri közlekedéssel kapcsolat álláspontunkat vállaljuk, és szeretném a bizottságot megkérdezni, hogy Dohában szerepet játszik -e ez majd, és hogy a Dörbeni szövetséget fenn lehet -e tartani. Tehát az Európai Uniónak vannak szövetségesei. Kihasználhatjuk őket. És itt Leinen a 30%-ról beszélt, azonban ez a 30% nem feltétlenül elégséges a néppárt benyújtott módosítókat, hogy 25%-ra csökkentsük ezt. Tehát, hogyha ezt elhatározok, akkor már egy lépéssel előbbre kerülünk. Tehát ne 30%-ról beszéljünk, hanem a korábbi kompromisszumok értelmében 25-ről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jolanta Hibner kolléganő kap kettő perces szót. Bardzo. Najpierw diagnoza. Europa jest odpowiedzialna Köszönöm szépen. Az első diagnózis az, hogy Európa 12-15%-ait felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a legnagyobb kibocsátók viszont nem hajlandók kötelező jellegű megállapodásokat aláírni. A lengyel elnökség alatt, emlékezzünk kollégák, kötelező érvényű megállapodást írtunk alá annak érdekében, hogy két fok alatt tartsuk a globális fölmelegedést. Lengyelország a 20%-os kibocsátás csökkentés mellett volt, és ha jól emlékszem, azért ez a konferencia sikeresnek volt mondható, nem pedig kudarcnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt nem szabad elfelejtenünk. Bármit találhatunk ugyanakkor, hogyha India, Kína és Amerika nem támogat minket, akkor nem fogunk sikert elérni, úgyhogy először is globális szinten kell megpróbálni elérni, hogy a 20%-os célt meg tudjuk valósítani. Ez nagyon nagy siker lenne már is, hogyha 25 vagy 30%-ra emeljük az ambícióinkat, akkor megvan annak a kockázata, hogy a többi ország nem fogja aláírni a megállapodást, és nem fogja támogatni ezeket a célokat Eh, akkor az a helyzet áll majd elő, hogy az európai ipar Európa határain kívülre fog települni, és Európában tovább nő majd a munkanélküliség. És a Dán kollégáimat azért emlékeztetném arra, azokat, akik azt mondták, hogy eh, a lengyel elnökség nem végzett jó munkát. Hát Dánia sem képviselt minket igazán jól a Schengeni eh, témák megtárgyalása során ahogy azt Schulz elnök úr mondta, június 10-én vége volt már a Dán elnökségnek. Köszönöm szépen. Hát ha lehetne, akkor inkább ne az elnökségek értékelésével foglalkozzunk most a, vál, a tárgyalások, a klímaváltozás tárgyalása során. Marita. Köszönöm szépen, elnök úr nyilvánvalóan az a helyzet, hogy szerepet játszik az elnökség. És talán úgy is van, hogy Lengyelország még jobb dolgokat tehetett volna. De legalább elkezdődött valami a Kopenhágai klímakonferencián, és az a svéd elnökség volt, és a Dán elnökség folytatta le a Kopenhágai konferenciát, és a Dán vagy a svéd elnökség nagyon durva hibákat elkövetett ezen a konferencián. És ez összefüggött azzal, ami az Egyesült Államokban történt, és a politikai helyzet ott úgy alakult, hogy Obama nem tudta végrehajtani azt, amit ígért. De igenis hibáztunk az elnökségeink alatt, és a világ további nem európai, nem amerikai részéből komoly konfliktusba kerültünk mindjárt követünk el hibákat abban a kértésben, és a lényeg az az, hogy hogyan haladhatunk tovább, hogyan tudjuk kijavítani ezeket a hibákat. Tehát a, lecsökkentettük a globális felmelegedés maximális hőmérsékletét, de igazából nem sikerült ezt, és csak is úgy tudjuk a céljainkat növelni, hogy végrehajtjuk azt, amit célnak határoztunk meg, és eh, Hassi képviselőasszony is mondta, és mások is mondták, Jó Leinen is említette, hogy a Kyoto, hogy Kyoto-t folytatni kell, és eh, fő téma kell, hogy számukra legyen az elkövetkezendő konferencián. És nagyon lényeges a finanszírozás kérdése. Tehát igazából nem csak beszélhetünk, arról, hogy mit akarunk, hanem meg kell állapítanunk azt is, hogy mit fogunk tenni. Tehát a pénzről van szó, ez az egyik fő prioritás Kiotó tekintetében, és tisztességesen fel kell készülnünk együtt a bizottsággal. A megbeszélés előtt, hogyha tényleg el akarunk élni valamit. És tudjuk, hogy a bizottság álláspontja körülbelül hogy néz ki, de azért együtt kell fellépnünk. És mindenképpen meg kell hallgatnunk egymást, és meg kell hallgatni a többi országot, és különben Katar is fiaskó lesz. Köszönöm, Miroslav Ouski kettő percre. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte mi skutečně vrátit se k té zprávě, nad kterou debatujeme. Aby... Köszönöm szépen. Még egyszer visszatérnék a már ez előbb említett pontra. Én vagyok az egyik aláíró, de be kell, hogy valljam, hogy nem vagyok annyira optimista, és nem vagyok megelégedve az elmúlt évek klímatárgyalásainak lefolyásával. Már megemlítették itt a Bali ütemtervet, tudjuk, hogy Baliből, Baliból minden, milyen benyomással jöttünk vissza. Nyilvánvaló, hogy nem érték el egyelőre a céljaikat ezeket a, e, ezek a konferenciák, és még egyelőre nem sikerült globális megállapodásra jutnunk. A, a legutolsó konferencia pedig majdnem összeomlással végződött, és ott sem értünk el megállapodást. Az Európai Unión belül sem teljesítettünk megfelelően e, az, emissziós engedélyekkel kapcsolatban, az energiahatékonysággal kapcsolatban, a, a széndiokszid raktározás terén sem tudunk bemutatni jó eredményeket. Úgyhogy nagyon sok hiányosság van nálunk is, és a, és nemzetközi szinten ez ahhoz is vezet, hogy a versenyképességünk romlik, például Kínához képest. Az Európai Unió diplomácia környezet, klímadiplomácia területén sem használta ki eh, a lehetőségeit, mert nincs, nincsenek megfelelő eszközei ehhez. Pedig ezt eh, meg kell, eh, meg kell változtatni. Köszönöm szépen. Metzger úrnak adom most át aki a, az át a szót, ő a Nemzeti és Klíma Stratégiákért felelős a klímaügyi főigazgatóságnál. Kérem, hogy az ő neki feltett kérdésekre próbálja meg válaszolni, és a végrehajtásra koncentráljon, tehát hogy tudjuk Európában elérni e, e, ez, az eredményeket, és hogy hát mondható-e, hogy az egekig dicsérhetjük magunkat, vagy tényleg arról van szó, hogy nem teljesítettünk megfelelőképpen. Esetleg szüksége van-e más megközelítésre, más munkamódszerekre, és hogy hogy valósítjuk meg azt a megközelítést, megközelítést amit, amire szükségünk van, hogy induljunk el a konferenciára, hogy tudunk mi a saját munkánkon itt a bizottságon belül javítani. Tulajdonképpen az Európai Parlament kö- kötelessége az, hogy ezt megpróbálja elérni, azt, hogy a kiegyensúlyozza a különböző véleményeket, nyilván igyekszünk minél mélyebben beásni magunkat a témába, de ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy csak megfigyelő státuszunk van, ahogy azt már több kolléga is megemlítette, a tárgyalásokban nem fognak minket bevonni. Viszont a végrehajtási fázisban majd később, ott valóban arra van szükség, hogy ez a 17 kolléga ebben a, ebben a szakbizottságban, és a parlament több mint 700 tagja gondoskodjon arról, hogy a, végrehajtá, hogy, hogy a végrehajtás meg is valósuljon, és hogy ezeket aztán, ezeket a feladatokat a mindennapi életben is el tudjuk végezni. Úgyhogy hát kérjük a bizottságot, hogy mindenről mondja el a véleményét, Metzger úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy a Dohai előkészületekre pár szót szólhatok a bizottság nevében, hogy nyilván mindenki jól tudja, Dohai konferencia nem, vár, konferencia nem várható áttörés, ugyanakkor sok mindent el kell élnünk annak érdekében, hogy a nemzetközi klímatárgyalásokkal terén előre haladjunk. Öt dolgot kell Dohában elérnünk. Egyrészt a kiotói jegyzőkönyvvel, a második kötelezettségvállalási időszakkal előre kell lépnünk. 2010 3-ban le kell zárni, a bali cselekvési tervet is elő kell mozdítani, az új piaci mechanizmusra gondolok itt, illetve a végrehajtás fontos kérdését. Nem a, a, az Európai Unió esetében, hanem mint a partnerek ígérte Kína, India, Oroszország, Amerika, akik szintén a, az egyezmény értelmében kötelezték magukat bizonyos célok végrehajtására, most már arról kell bizonyosodnunk, hogy valóban e, e, betartják a szavukat. A harmadik a Durbani platform. E tekintetben következő három évre vonatkozóan e, előre kell lépnünk. Igaz, hogy Bonban sok mindent nem sikerült elérnünk, csak a napi rendért harcoltunk, de ki tárgyalások valóban építő jellegűek voltak ez ügyben és főként 2013-ra vonatkozóan a munkaterv már körvonalazódik. A négyes, az ambíciók közötti óriási különbség, többen szóltak erről, való igaz, amikor Durbanből eh, jöttünk el, akkor nem eh, álltunk eh, jól a két fokos cél teljesítésével, tehát összekeszedünk magunkat. Ugyanakkor a politikai, geopolitikai valóságot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A főként Amerika részéről az ambíciók javítása nem lesz könnyű, hiszen Dohában tulajdonképpen csak egy nem lesz igazi kormány képviselet, csak ügyvívői kormány képviseletére számíthatunk. És mi van azokkal az országokkal, közel száz országgal világszerte, akik semmiféle vállalást nem tettek Cancúnban Katar is egyike ennek a száz országnak, amely még semmiféle nemzetközi vállalást nem tett az éghajlat változás terén, de nem Katar az egyetlen. Malajzia, Tájföld, Vietnám, csak hogy egy-kettőre utaljak, olyan feltörekvő gazdasággal rendelkező országok, amelyeknek bizony még bőven van tennivalójuk kezükben. A kiegészítő intézkedések terén, itt van például a fosszilis tüzelőanyagok kivizetése, hogyha több országot be tudnánk vonni ebbe a kezdeményezésbe, akkor ez sokat segítene az emissziók csökkentése eh, területén. A fekete szén, a flortartalmú gázok, az erdőistás elleni fellépés terén nem tudom, hogy te, hát legalábbis csökkenthetjük az ambíciók közötti különbséget, hogyha meg nem is tudjuk teljesen szüntetni. Az ötös pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozási kérdések, hiszen 2012-re vonatkozóan is van még hiányosság az EU 2012-re vállalt tett vállalásokat Kopenhágában, azonban 2013 és 2014-re vonatkozóan is egyértelműen kell mindenképpen fogalmaznunk, hiszen pár hét múlva döntenünk kell hiszen ha ez ügyben megfelelő jelzéseket küldünk, az Dohára vonatkozóan, Dohai fordulóra vonatkozóan is hasznos lehet. A tagállamokat megosztja a környezetvédelmi integritásra is fontos kihatással lévő téma, amit még a dohai fordulóban le kell zárnunk. Az unión belül már döntést hoztunk arról 2008-ban, amikor az éghajlat és energiacsomagot elfogadtunk, az AU töbletet nem lehet akárhogy felhasználni tehát a kibocsátható mennyiségi egységek többletével mit kezdünk. A Clean Development Mechanism, az a környezetbarát fejlesztési mechanizmus. Ezzel az a baj, nem ennek a mechanizmusnak a folytatása az igazi kérdés, hanem a kereslet kínálat nem igazán igazodik egymáshoz. Két euró per tonna az jelenleg jár, ami jó mutatja a mechanizmus sikerét, de egy egyszerűen kereslet nincsen, ezért, ezért ilyen nyomottak az árak, tehát valahogy a kereslet kínálat kérdését kell megvizsgálni talán rámutatnék, hogy a bizottság részéről vizsgáljuk ezt a kérdést. Az elkövetkezendő hónapokban a tanács és a parlament is tehet valamit annak érdekében, hogy ezt az súlytalanságot megoldjuk. Felmerült még egy kérdés az éghajlat diplomáciával kapcsolatban, ami roppant fontos. Az év második felében válik ez különösen fontossá jövő héten eh, a legfontosabb gazdasági hatalmak New Yorki ülésén az EU részéről a legkevésbé fejlett országok képviselővel találkozunk, aztán Szőóban, Koreában lesz egy hasonló ülés. És itt eh, majd megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk még a katari eh, elnökség eh, nagyobb aktivitásának igényét is föl fogjuk vetni. A külszolgálat az éghajlat diplomáciában roppant aktív, a kollégákkal szorosan együttműködtünk, erről biztosítottam önöket, és az uniós delegációk hálózatát használjuk, kihasználjuk, főként a környezetvédelmi tanácsülését követően, amikor is a tanács eldönti, hogy mi legyen a tárgyalási mandátum, és partnerünk számára egyértelműen jelzi, hogy mit kívánunk Dohában elérni, és milyen irányban kívánunk tovább lépni. Végezetül szólnék egy pár szót arról a kérdésről, ami mindig felmerül a konferencia, a COP konferencia, konferencia előkészülete során. Ez az Európai Parlament részvétele. Nos, a bizottság részéről, magam részéről elmondhatom, hogy mi természetesen az Európai Parlamentet bevonjuk eh, ebbe a folyamatba. A napi beszámolókat önök is megkapják, ezt megígérhetem a magas szintű szekcióüléseken. A bizottság részéről biztosítottam önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan napra készen tájékoztassuk őket, önöket arról, hogy hogy haladnak a tárgyalások egy bizonyos ponton a ratifikáció kérdése is felmerül majd a Kyoto egyezménye kapcsolatban. Egy javaslatot is kell majd tenni az Európai Parlament irányába és a tanács irányába ez ügyben. Tehát az önök fontos szerepét nem szabad semmiképpen sem elfelejtenünk. Köszönöm szépen a választ. Mindig nagyon fontos szerepet játszik az, hogyha kijelentik, hogy fontosak vagyunk. Tehát szeptember 26-án 12 óráig kell beadni a módosító indítványokat. Az MV-ben november 6-án szavazunk, az állásfoglalás indítványról plenárisra pedig majd a novemberi ülése, ülésen kerül sor a jelentésre akkor most a szóbeli kérdésről kell szavaznunk. értenek e Kézfelemése jelezi. Egyenhangulag megszavaztuk akkor a beterjesztést. Köszönöm. Akkor még azt arra kértek meg, hogy az, az európai TV és a lengyel TV 24-es stábja itt lehet-e. Hát ez a, ezt a találkozót amúgy is küldik webstreamen keresztül, úgyhogy az azon keresztül követni lehet. Vittorio Prodi, a környezetvédelmet károsító anyagokról szeretett volna, illetve fog egy munka, egy workshopot rendezni. Ezt október, október 6-án meg is tesszük. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk át, és megadom a jelentéstevő asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden fogom bevezetni a jelentést, hiszen nagyon kevés időnk van, annak ellenére, hogy nagyon fontos ez a téma túlságosan mélyen nem fogok tehát belemenni a részletekbe, emlékeztetném csak kollégáimat arra, hogy nagyon fontos polgáraink számára ez a téma. Azt hiszem, hogy a bizottság dokumentuma kiváló kiindulási alap a munkánkhoz. A bizottság Figyelembe vette a tagállamok által kifejezett aggodalmakat, amelyek amelyeket a tanács ugyanakkor nem nagyon vett figyelembe. Én a Dán és a ciprusi soros elnökségekkel együttműködtem, és a bizottsággal, és azt hiszem, hogy egyelőre jó irányban haladunk. Most arra van szükség, hogy az Európai Parlament, amely legjobb esetben aktívan és élénken közreműködik abban, hogy minél előbb eredményre jussunk, most egy valódi vitát tartson, amely tisztázza még a meg nem válaszolt, még mindig aggodalomra okot adó kérdéseket, ugyanis vannak azért még aggodalmak az egyes tagállamokban. Azt tehát nem fogom most részletezni, hogy én mit tettem, milyen munkát végeztem, hiszen a jelentés tervezetben az álláspontom teljesen világosan megjelenik. Most arra van szükség, hogy hatékony, rugalmas eszközt alakítsunk ki, amely a természeti, illetve az ember által okozta katasztrófákra egyaránt gyorsan tud majd reagálni. A korábbi viták során hallottuk, hogy a klímaváltozás miatt ezek a katasztrófák egyre gyakrabban sújtanak le ránk. A statisztikák szerint ez az a terület, ahol a polgárok valóban szeretnének több Európát, konkrétabb európai fellépést és összetartást látni. Ugyanakkor a szubszidiaritás elve is nagyon hangsúlyosan érvényesül itt, hiszen a polgári védelem nemzeti hatáskörben tartozik, de az nem jelenti azt, hogy nincs szükség fokozottabb együttműködésre a tagállamok között hiszen nagyon fontos, hogy az elérhető forrásokat jobban kihasználjuk, hogy azokat összefogva, megosztva használjuk, ha arra van szükség. Ezen a területen tehát annak ellenére, hogy nagyon sok előrelépés történt a polgári védelem, a koordináció, az államközi együttműködés területén, azért szükség van még némi javulásra. Ezen a nyáron volt egy kísérleti projekt, amely a polgári védelmi eszközhöz kapcsolható, kapcsolódó szabályok szerint működött, és nagyon eredményesnek bizonyult ez a projekt. Most arra van szükség, hogy a parlament kezébe vegye a kezdeményezést, és az európai polgárok elvárásainak megfelelően cselekedjen. Én itt be is fejezném, elnök úr, de hajlandó vagyok ö, kollégáimmal tovább vitázni az esetleges felmerülő kérdéseken. pontosan 10 óra 30-kor kezdjük a szavazást. Ma szavazási maratonunk lesz. Kollegen, die sich gemeldet haben, ich lese nochmal vor. Tehát akkor felolvasom, hogy ki jelentkezett. Tehát először az Árnyék előadó Edith Estrella és a következők. Die Kollege Matthias, Anna Rosbach, Oreste Rossi und dann die Kollegin Sommer. Ja, aber erst... Igen, de ő nem árnyék előadó. Tehát az árnyék előadóké először a szót, és utána a többi. Elfelejtettem valakit? Schnellhardt kolléga? Az összes többi szerepel a felszólaló listáján. Egy perc, 30 másodperc a felszólási idő. Vagy pedig, hogyha még egy vitát erről szeretnénk folytatni, akkor ezt megtehetjük. Különben azt javasolnám, hogy 1 perc 30, és Edith Estrella az első. Obrigada, Sr. Presidente. Também tentarei ser breve. Já o dissemos e repito. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom én is rövidre fogni a mondandómat. Frakcióm üdvözli a bizottság javaslatát, különösen annak fényében, hogy, az, a, a, hogy világszinten mennyire súlyosan emelkedett ennek, ezeknek a katasztrófáknak a száma, anyagi kár szintjén ugyanúgy, mint emberi élet vesztessége szintjén. Ezért nagyon fontos, különösen fontos, hogy megelőző politikákat alakítsunk ki, és fejlesszük a vészhelyzeti reakció, reagáló mechanizmusokat, amelyek segítenek a tagállamoknak az uniós, több, többi uniós tagállammal való együttműködés kialakításában. Ez rugalmasabbá, hatékonyabbá teszi majd a reagálás, és ezek a legfontosabb célok, amelyeknek meg kell felelnünk. A kísérleti projektről hadd szóljak még, amely repülőgép flottát állított össze az erdőtüzek elleni harcra. Nagyon sikeres volt ez a kísérleti projekt, és folytatódnia kell, hiszen az erdőtüzek pontosan az a jelenség, amely déleurópai országokat sújt, nagyon súlyos mértékben, és ezek pontosan a klímaváltozásnak köszönhető jelenségek. És a tagállamok nem mindig tudnak megfelelően reagálni, ezért nagyon jó, nagyon jó ötlet az, hogy az Európai Unió által támogatott Európai Uniós szintű repülőgép flotta létezzen, és azt be lehessen vetni ott, ahol szükség van rá. Elismertük ugyanis, hogy egy nagyon nagy mértékű katasztrófa meghaladja időnként az adott tagállam képességét és kapacitását nem tudja az adott tagállam saját maga megoldani a katasztrófa elleni harcot. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy a tanácsban egyelőre brokkoló kisebbség létezik ennek a kérdésnek az eldöntésében. Nyilván van szubszidiaritás, de úgy tűnik, hogy néhány tagállam nem érti meg, hogy az európai polgári védelem mekkora, meg milyen nagy kockázatnak teszi ki saját magát, hogyha nem gondoskodik a megfelelő katasztrófavédelemről. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak ezt a vélemény, illetve jelentős tervezetet, amely fontos témákkal foglalkozik. Én is utalnék arra, hogy ez mennyire fontos a polgárok számára. Én magam is egy olyan régióból származom, amelyet eh, érintenek az áradások nagyon gyakran. A tanács is nyilván foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel, és a módosítók eh, úgy tűnik számra, hogy eh, az egyes módosítóban például működőképesebbé teszik a jogszabályokat, vagy az önkéntes felhívásokat, illetve más javaslatokat. A másik javaslat az ötös cikkben az összevethetőség, összehasonlíthatóság a kockázat tervezésben, ez is meg kell, hogy jelenjen a jogszabályban, illetve a minimális normák elfogadását is üdvözlendőnek tartom. Az önkéntes záradék rugalmas és önkéntes kell, hogy maradjon, ugyanakkor szeretném, hogyha a tagállamok legalább indoklást adjanak Szerintem gyakran igen jó indokok vannak, ezért nem látom, hogy ez miért okozhatna a problémát. Jó lenne, hogyha az európai veszélyezett kapacitás kicsit jobban alakulna, illetve a százalékok az EU és külső fellépésben az Európai Bizottság javaslatát jobban tükrözni. Köszönjük, Szatovászi következő. Nincs itt? Matthias kolléga sincs itt, Anna Rosbach. 1 perc 30. Köszönöm szépen. Támogatjuk ezt a javaslatot, és az az átfogó javaslatot, hogy legyen egy olyan integrált kockázatmenedzsment, amelyet itt javasolnak. Ugyanakkor van néhány kifogásunk, különösen a szubszidiaritással kapcsolatban azokat a módosítókat támogatjuk, amelyek aláhúzzák, hogy az elsődleges felelősség a tagállamoké és nem az Európai Unióé. Megjegyezném, hogy első alkalommal cselekedett úgy a bizottság, hogy a 196-os cikket vette jogi alapul, tehát azt, hogy az Európai Uniónak támogatnia és ki kell, támogatnia kell, és ki kell egészíteni a tagállami intézkedéseket. Viszont a, tartunk attól, hogy a tagállamokra kötelező jellegű intézkedéseket kényszerítünk rá, és akkor ezzel megsértjük az Európai Unió szerződését. A tagállamok ugyanis meg kell, hogy osszák a bizottsággal a nemzeti terveket, és a kilencedik Cikke, cikkben az is szerepel, hogy a szakértőket be kell vonni ennek a kialakításában, és még van egy-két olyan, olyan cikk, amely aggodalomra, ok, aggodalomra ad okot de hogyha ezeket tisztázzuk, hogyha minden ilyen feltételt tisztázzunk, akkor is úgy gondoljuk, hogy mindenképpen költség semleges kell, hogy legyen mindez, és meg kell azt előznünk, hogy a tagállamok egymás ellen, e, egymás elleni helyzetbe kerüljenek. Azon kívül úgy gondoljuk, hogy az Európai Unión kívüli katasztrófákkal kapcsolatos bizottsági javaslat sem megfelelő, úgyhogy frakcióm egy sor módosítót fog benyújtani annak érdekében, hogy ezeket megelőzzük. Elnök, köszönöm szépen, kérem, hogy mindenki még egyszer gondolkodjon el arról, hogy 10.30-kor szavazunk, mindenkinek legyen meg a szavazókártyája, és be kell tartanunk a felszólalási időt is. Az elkövetkezendő 10 percben legalábbis e- ez, erről mindenki gondoskodjon, ellenőrizze a kártyáját. Tehát először Zommar kolléga, aztán pedig Juven kolléga kapja meg a szót 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm az előadónak a munkát. Nagyon fontosnak tartom, hogy leszögezzük, hogy a katasztrófa védelem tagállami felelősség maradjon az Európai Uniónak az a feladata, hogy előmozdítsa az együttműködést, és kiegészítse a tagállamok tevékenységét, támogassa azt. A bizottság javaslatának ezt szerintem jobban ki kellett volna emelnie. Azt is, hogy a tagállamok felelőssége, és fontos az, hogy meglegyenek a kapacitások. Itt a tagállamoknak kell a hiányosságokat bepótolni, és nem az Európai Uniónak. Erre meg vagyok győződve. Két példát mondanék, amely nem szerepelt a Gardini jelentésben, a hatos cikkben. Arról van szó, hogy legyen kockázatmenedzselési terv, összehasonlíthatóság, nagyon fontos, hogy össze tudjuk hasonlítani ezeket a különféle tagállamokban, azonban itt nincsen szükség harmonizációra. A tervek pedig ne arra szolgáljanak, hogy bizonyos kapacitásokat állapítsanak meg, hogy sikerüljön a fokhiakat áthidalni Európában. A 11-es cikkben pedig egy önkéntes kapacitás csomagról van szó, a tagállamok jelentik a kapacitásokat, és itt kötelezettséget kellene a tagállamoknak vállalni, a kapacitásokat bővíteni, de szerintem ezt ne az Európai Unió írja elő, hanem ez a tagállamok felelőssége maradjon hogy katasztrófa esetében milyen források, kapacitások vannak. A önkéntes jelentésekből tehát ne legyenek kötelező jellegű jelentések bizonyos esetekben. A segítséget kérő tagállamnak pedig saját magának kell döntje arról, hogy milyen segítséget szeretne kérnie. Tehát szerintem itt, sem, itt se legyen kötelezettség, tehát ne legyen harmonizációs, a bizottság ne írjon elő semmit. Köszönöm. Köszönöm, Juve kolléga, utána Zéber és Schnellhardt kollégák. Köszönöm, gratulálok az előadónak, és szerintem itt egy olyan jelentés van, jelentésről van szó, amelynek segítségével felépíthetünk valamilyen európai szervezetet, és két megjegyzésem lenne ehhez. Egy technikai megjegyzés, esetleg fel lehet használni ezt a jelentést arra, hogy az Európai Katasztrófa Védelmi Mechanizmus a perifériákra is kiterjedjen, tehát például a tengeren túli területekre. Ez annyira nem technikai, ez sokan inkább politikai kérdés, hiszen az európaiaknak tudniuk kell, hogy itt egy kollektív akcióról van szó. Itt közös katasztrófa védelemről van szó, és nagy dolgokat közösen kell itt megoldani. Büszkék is lehetünk arra, hogy az európai nép tagjai vagyunk. Örülök, hogy a Gardini jelentés kiemeli az európai közös katasztrófa védelmet. Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Szerintem egy nagyon jó, kiegyensúlyozott jelentésről van szó. Szeretnék utalni még egyszer arra, hogy természetesen a tagállamoknál marad a kompetencia. Azonban minnyáján megvan az a kötelezettségünk, hogy európai szinten is figyeljünk erre, hogy tartsuk be a szabályokat, és hogy interoperábilis legyen a rendszer. Fontos, különben milyen Európa lenne ez a kontinens, hogyha egy hogyha nem tudunk közösen fellépni, amennyiben egy tagállamban valamilyen katasztrófa történik. Tehát európaiak vagyunk, és nagyon helyes az, hogy európai szinten összehangoljuk a lépéseinket, amikor katasztrófa történik. És természetesen nagyon fontos a jó példák átvétele. Még egyszer szeretnék utalni arra, hogy az Euróbarométer vizsgálataiban a katasztrófavédelem a polgárok számára az euró stabilitása mellett a katasztrófavédelem a legfontosabb. Tehát a tagállamokat mindenképpen eh, fel kell szólítani, hogy eh, erősebben működjenek együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most Schnellhardt úr az utolsó. Köszönöm. Természetesen én is csatlakozom a gratulálók sorához. Nagyon jó jelentésről van szó, de emlékeztetnék arra, hogy már évek, sőt 15 éve beszélünk a közös katasztrófavédelemről Európában. És hogyha visszagondolok, akkor mi történt? Igen, írtunk dolgokat, megfogalmaztunk célokat, azonban közös fellépésre még egyáltalán nem került sor. Bilaterális megegyezések vannak az egyes tagállamok között, a bizottság pedig megkísérli azt, hogy egy bizonyos keretet adjon, fontosnak tartom. Természetesen senki nem vonja kétségbe, hogy a katasztrófa védelem a tagállamok felelőssége. Azonban szerintem azért itt túl sok az önkéntesség. Tehát, hogyha a bizottság bizonyos összehangolást előír katasztrófák esetére, akkor meg kell adni ezt a lehetőséget, hogy a tagállamoktól igenis bekérjünk jelentéseket, hogy milyen kapacitásaik vannak. A második téma a finanszírozás. Ez itt nekem túl lagymatag, ami itt van, hiszen itt van, hogy, 100, hogy 70 százalékos, 100 százalékos finanszírozás van a tagállamok részéről, de szerintem ez nem, nem túl jó. Tehát itt világosan kell kifejezni, hogy milyen fellépésnél százszázalékos a finanszírozás, tehát hogyha a bizottság előír valamit, akkor az finanszírozza is meg. Nem lehet egyszerűen abból kiindulni, hogy majd valamikor egy ország majd itt bürokratikusan ezt megcsinálja. Köszönöm, Schnellhardt kolléga, egészen röviden, még egyszer az előadó, és utána jön a szavazás. Mindenki ellenőrizze, hogy elhozta-e a szavazókártyáját. Gardini asszony, egész röviden. Grazie di nuovo, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos, hogy nem tudunk nagyobb részletekben tárgyalni, beszélgetni erről a témáról itt a szakbizottság plénumán, majd informálisan folytatjuk az elkezdett munkát, hiszen a menetrendhez tartanunk kell magunkat. Úgy döntöttünk, hogy tartjuk ezt a menetrendet, nem halasztjuk el a dolgokat. A ma reggel elhangzott javaslatok alapvetően mind segítenek majd nekünk abban, hogy az Európai Bizottság javaslatát világosabbá tegyük, hasznosabbá tegyük. Eh, aggasztó lett volna, hogyha mindent úgy, minden úgy marad, ahogy van, hiszen a jelenlegi status quo nem megfelelő ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásoknak megfeleljünk. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, és remélem, hogy valóban el tudjuk végezni ezt a munkát. Yeah. Köszönjük a jelentéstevő asszonynak a mondottakat. A módosítók benyújtásának határ ideje október 2-a, 12 óra. A módosítókat 5 november 5-én, 6-án tárgyaljuk meg itt az MV-ben. 28-29-én kerül majd sor a szavazásra, és január 2013. januárjában kerül majd a plenáris ülés elé a jelentés. Jó, akkor már is megkezdjük a szavazást. Szeretném eh, még egyszer elmondani, hogy mi lesz a sorrend, a mai szavazás sorrendje. Először a hatos pont jön, a Palekis jelentés, utána a Sonic jelentés, aztán a Kaltenbach, a Jörgensen, Matthias és a Haug mentesítési jelentések következnek. Most már mindenki tudja, hogy mi lesz a sorrend. Tehát akkor elsőként a Palekis jelentéssel kezdjük. Itt is van a kolléga. El is kezdem akkor a jelentést. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, 64-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 23-an ellene, tehát elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tehát a 14-es módosító mellette, ellene, tadát, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az egyes konszolidált, egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor néhány most kiesik a 16-os mm, mellette, mellett, ellene még egyszer. Mellette ki van? Tehát 16-osról van szó. 16-os mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 17 mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő két e, megegyező. 89 és 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es kiesik, 21-es. Ellenőrizzük a 21 es elektronikusan. Megnyitom. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 25-en ellene, tehát elfogadtuk. Akkor a 90-es kiesik, 91-es mellette. Ellene. Tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük 91-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 25-en ellene, elfogadtuk. 22-es mellette? Igen, 22 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette? Ellene? Tartózkodás, nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. 23-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A szocialistáknak kettővel több szavazatuk lett, de ez szinte nem is lehetséges, de mégis ez van. Még egyszer szavazzunk. Tehát még egyszer a 23-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 25-en ellene, elfogadtuk tehát. Akkor 24-es következik mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 26-os. megint a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette elfogadtuk. 94 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk nagy többséggel. 95 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 97 e, részenkénti. Első rész mellette. Tartó, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99 mell ez is részenkénti. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 98 mellette, ellene tartózkodás, elfogad, elutasítottuk. 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 100 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Konszolidált három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Konszolidált négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 107 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, konszolidált 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 108-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 31-es kiesik, igen, azt a konszolidát lefedi, 110 mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 114 szóbeli módosító mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120, 119 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 120 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmincnégy, nem, 120. Arról már szavaztunk, 34 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os konszolidált mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 124-es 124 mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük 124-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 21-en ellene, tehát elfogadtuk. Akkor 36 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Még egyszer, hadd nézzem. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy többséggel elfogadva, 126 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 127 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette, ellene, tartózkodás, érdekes konstelláció, ezt csekkoljuk le elektronikusan, tehát 131-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A néppártnak egyel több szavazata van. Valaki vegye ki a kártyáját. Jó, rendben. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 33-an ellene, tehát elutasítottuk. Most jön a hetes konszolidált módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az egyes, a hetes konszolidáltot ellen, ellenőrizzük elektronikusan. Hetes. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lez- mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 33-an mellette, 28-an ellene, tehát bízanak az elnökben. 137 mellette, ellene, De ezt is le kell ellenőriznünk elektronikusan, elektronikusan nem látom pontosan, tehát 137 megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 34-en ellene, egy, elutasítottuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. nyolcas konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146, 147-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es konszolidált mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes konszolidált, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 161 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 162 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 164-es és 203-as együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 165 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 166 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 167 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11 konszolidált mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 48 mellette, ellene, nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. 48-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 59 mellette. Ez e, senki nem szavazott ellene, senki nem tartózkodott, hát e, hosszú lesz így a szavazás. Jó, még egy 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 173 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 179 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 181 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 182 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 183 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 186 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 187 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette. mell- ellene Ezt elektronikusan csak ellenőrizzük le, nem volt egész egyértelmű, 188-as. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. A néppártnál egyel többen vannak. Akkor lezárom a szavazást tehát 38-24 ellenében elfogadtuk. 190-es mellette, Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 191-es mellett. Ellene? Tartózkodás, 192 mellett. Ellene? Elutasítottuk, 193. Tehát a 192-es viszont ellenőrizni szeretnék. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 33-an ellene, elutasítva. 193-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 194-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-ös mellett, Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 197-es mellett. Ellene? Tartózkodás elutasítva. 198-as mellett. Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 202-esre ugrunk. 202-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 204-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 205-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 206-os mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 207-es mellett, ellene, én ellenőrizzük, de én úgy látom, hogy elutasítottuk. 207-es elektronikusan. mindenki szavazott, a néppártnál egyel többen vannak. Zárom a szavazást. 36 mellette, 29 ellene. Karl Schlüternek igaza volt. Akkor áttérek a 211-re mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 210-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 212 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 214-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 215-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 216-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 216-os elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. A néppártnál megint többen vannak a kelleténél, esetleg egy kis több fegyelmet. Akkor előről kezdjük. Megnyitom még egyszer a szavazást. Még egyszer megnyitom a szavazást a 216-oshoz. Tehát elektronikusan szavazunk a módosítóról. Mindenki szavazott? Még öten hiányoznak. Öt nem akar szavazni? Jó, lezárjuk. 31 mellette, 32 ellene. Elutasítva. 217-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 218-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 219-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 220-as, 222-es azonos mellette ellene Elfogadtuk. 221-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a mellékletre. 223 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 51-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 224-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 227-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 228-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 229 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 230-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 231-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 232-es mellett, ellene, elfogadtuk, 233-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 234-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 235-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 236-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 237-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 238-as mellett itt közösen szavazhattunk volna a 62 és a 238-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 239-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellett, 63 os bocsánat, mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Át térünk a preambulum bekezdésekre, 1-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 68-assal már foglalkoztunk, 69-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellett,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 73-as mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Elnézést. Még egyszer, még egyszer. Hogy ne legyen félreértés. Tehát még egyszer szavazunk a 78-asra mellette ellene, tartózkodás, tehát elutasítva. A 14-es konszolidált mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És így a zárószavazás elektronikusan, mint mindig. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A már megint egyre többen vannak. Egy kolléga a néppárt részéről vegye ki a kártyáját. Most akkor zárom a szavazást. 55 mellette, 10 ellene. Nincsen tartózkodás. Gratulálok Paleckis kollégának a jelentésért. Nagyszerű. Akkor most áttérünk a nyolcas pontra. So, wir kommen jetzt zur Abstimmung. Akkor most a palagáz és a palaolaj kitermelésnek a környezetre gyakorolt hatása. 30 másodpercre Szonyik kolléga kap szót, mert változott a szavazólista. Kolléga úr? Igazából csak annyit szerettem volna kérni a kollégáimtól, hogy néhány változást vegyenek figyelembe a szavazólistán, és igazából az alapján, amit majd mondok. Köszönöm szépen. Tehát a 46-ossal kezdjük mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes konszolidált módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Átugrunk az 54-esre mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük. Tehát az 54-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Így lezárom a szavazást. 30-an mellette, 36-an ellene, tehát elutasítottuk. Az ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellett ellene megvizsgáljuk a 65-ös elektronikusan. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 65-öst elektronikusan mindenki szavazott? Zárom a szavazást. A néppártot kérem még egyszer. Egy kollégával több van. És az S és D-nél is most. A néppártnál még mindig egyel többen vannak. Most. Most szavazhatunk. 40 mellette, 25 ellene, így elfogadtuk. 66-os mellett, ellene, Wir schenken 66. 66-ost ellenőrizzük. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? 32 mellette, 27 ellene, 6 tartózkodással elfogadtuk. 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk áttérünk a hetes kompromisszumra mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, a 80-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 80-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen, akkor most zárom a szavazást. 39 szavazattal elfogadtuk a 8-as kompromisszum. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellett. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 88-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 89-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 90-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 90-est ellenőrizzük ugyanez a többség lesz. Mindenki szavazott? Ellenőrizzük a 90-est. Zárom a szavazást. 33-an mellette, 31-en ellene elfogadtuk. 91-es mellett. 91-es. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellett. 92-es ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk csekély többséggel. 94-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük azért a biztonság kedvéért a 116-ost. 116-os elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 32-en mellette, 35-en ellene, tehát elutasítottuk. Akkor áttérünk Aha, a képernyők nem jók. Most közli a titkárság. 32-es 35. És így ezt a módosítót 35 szavazattal elutasítottuk. Akkor áttérünk a 11-es kompromisszumra mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 12-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellett, ellene, tartózkodás, csekély többséggel elfogadtuk. 128-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett a 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellett ellene tartózkodás nem világos. Ezt ellenőrizzük a 136 os elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 17-en mellette, 49-en ellene egy tartózkodás elutasítva. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 139-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 140-es. Akkor ezt ellenőrizzük a 139-est. Elektronikusan. Tehát 139-est elektronikusan mindenki szavazott. Zárom a szavazást. 34-en mellette, 32-en ellene, egy tartózkodás, és így ezt elfogadtuk a 139-est. Akkor áttérünk a 140-esre, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 140-est. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 33-an ellene, egy tartózkodás, elutasítottuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 142 mellette, 142 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 143 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, elektronikusan ellenőrizzük 143-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 32-en ellene, tehát elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145 szóbeli módosítóval, szocialistáktól, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 146-os mellette 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 155 a 154-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? 154. Akkor lezárom a szavazást. 29-en mellette, 34-en ellene, három tartózkodás, tehát elutasítottuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 157 mellette, 157-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 161-es kiesik 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 164 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 165 mellette, Ellenem. tartózkodás, elutasítottuk 166. Ellenőrizzük? 165-ös elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Mellett 40 en mellette, 26-an ellene, akkor úgy tűnik, hogy rosszul láttam, még egyszer, még, mégis elfogadtuk. Tehát a 165-öst elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az egyes mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük egyes módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 33-an ellene, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás. Nem látjuk, leellenőrizzük. Kettes módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 31-en ellene elfogla, elfogadtuk. Harmas mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is leellenőrizzük hármas módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 31-en ellene szavaztak, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, Ellenem. tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a preambulum bekezdések, az egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük 13-as módosító. Nem volt világos. Lezárom a szavazást. 49-en ellene, 16-an mellette, Karl Schlitternek igaza volt. De hát kérem, hogy mindenki teljesen világosan, jól láthatóan emelje fel a kezét, hogy jobban láthassuk ki, mire szavaz. Tehát elutasítottuk ezt a módosítót. 14 mellette. Mell ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 15 mellette. Ellenőrizzük le a 14-est. Jó, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 33-an ellene, két tartózkodás volt, elutasítottuk. 15 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 15 Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 32-en ellene, tehát elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan is ellenőrizzük le a 17-est. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. 33-an mellette, 33-an ellene. Elutasítottuk. Második konszolidált módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a következő 21-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 24 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük elektronikusan 24-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 34-en ellene, egy tartózkodás elutasítottuk. 25-ös Holger Kramer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás. Hát ez 26-os, ezt is elektronikusan ellenőrizzük, nem volt egészen világos innen föntről. Lezárom a szavazást. 50-en ellene, 15-en mellette egy tartózkodás. Kérem még egyszer a kollégáimat, hogy jól láthatóan emeljék fel a kezüket, mert innen nem látjuk, hogy ki mire szavaz. Nem menjen el ezzel olyan sok idő. 27 mellette. Ellene tartózkodás, ezt sem igazán látni, elektronikusan leellenőrizzük. 27. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 29-en ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum e- mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a egyes teve csak a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette nem. Kettes benne van a kompromisszumban. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hat mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tíz mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenhárom mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Júri 1 mellette, ellene, elnézést, fordítva mondtam, kávéra lenne szükségem. Jó, még egyszer, tehát egyes Júri mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, hmm, Nyuri mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor Júri hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Júri nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Júri kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tíz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a zárószavazáshoz érkeztünk, elektronikusan ejtjük meg. Tehát még egy elektronikus szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 63-an mellette, egy ember, nem egy, még egyszer 63-an mellette, egy ellenszavazat és egy tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Kahnbach. Jetzt kommen wir zum Punkt 17, Karin Kahn. 17-es napi pont, pont Kaltenbach már is elkezdjük, illetve folytatjuk a szavazást, nem akarok időt veszíteni, úgyhogy a 97-essel, 98-as, 104, 99-ről együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, százas módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32 mellette, 19-en ellene, elfogadtuk. 101 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 102 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 105 <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 106 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 108 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette, ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük 115-ös módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 24-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 115-ösről volt szó, 116 mellette. Ellene tartózkodás Csekk 116-os. Mindenki szavazott? Lezárjam a szavazást. Tehát nagy többséggel elutasítottuk. 20-37 arányban. Következő 117-es mellette. Ellene. Talált tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 118-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 15 mellette, ellene. hát körülbelül öt vettek részt ebben a szavazásban. Hadd nézzem még egyszer, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellett, ellene, tartózkodás, nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 28-an mellette, 31-en ellene. Így elutasítottuk a 121-es. Mutat megint a tábla, jó? 122-es mellette. Ellene. tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as visszavonták, 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es elmarad, kie marad 126-os mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 127-es mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 128-as mellett. Ellene? 128 ost elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 23-an ellene elfogadtuk. 129-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 130 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellett a 25-ös elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 25-ös elektronikusan, négyen hiányoznak, esetleg ők is részt szeretnének venni, zárom a szabadást. 32 mellette, 26 ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk 132-esre mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellett, ellene, tartózkodás, 133-ast elektronikusan ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. A 133-asról. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 46-an mellette, 11-en ellene, így 133-ast elfogadtuk. 134-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőriznünk kell, tehát 27-es elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 44 mellette, 13 ellene, nulla tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük még egyszer. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 51 mellette, 7 ellene nulla tartózkodás. A nem mondókat is bemutatjuk. Mindenki rakja föl a kezét. Tehát 135 es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizik a 137-es még egyszer, elektronikusan mindenki szavazott? 137-es. Zárom a szavazást. 34-en mellette, 25-en ellene, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os visszavonták, 37-es szóbeli módosítóval, az előadó módosítója ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 140-est visszavonták, 38-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett, ellenőrizzük a 38-as elektronikusan, kívánságra. Mindenki szavazott? 38-as elektronikusan, zárom a szavazást. 33-an mellette, 24-en ellene, egy tartózkodás elfogadtuk 39-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellett Ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 144-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as és a 137-es mellett ne, ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 146-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös és a 148-os azonos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellett ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? 149-es elektronikusan. Zárom a szavazást. 31-en mellette, 29-en ellene, így elfogadtuk. 150-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva de ellenőrizzük még egyszer. Tehát a 46-os elektronikusan mindenki szavazott, zárom a szavazást. 27-es, 27-en mellett, a 32-en ellene. 151-es mellett. ...151-es ellene tartózkodás, többség elfogadta 47-es mellett. Ellenőrizzük a 151-est. Mindenki tegye fel a kezét, ha szavaz. Mindenki szavazott? Három, kettő hiányzik, zárom a szavazást. 32 mellette, 28-an ellene elfogadtuk. A 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 156-os két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 157-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 158-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 159-es és a 162-es együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 160-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 100 a 164-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Világos, elfogadtuk 40-19 ellenében egy tartózkodóval a nem, nemet mondók szorgalmasabbak, mert fölemelik a kezüket. Tehát a 165-ös mellett ellene Ellenőrizzük a 165-öst elektronikusan. Én nem látom világosan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 28 mellette, 28 ellene, tehát elutasítva. 166-os. 166-os két részben. 166-os. Most nálam a szó. 166-os első része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. 167-es. Ez nem aktuális 168, 169, 170 együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es visszavontak, 50-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 172-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 173-as. A 172-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 21 mellette, 33 ellene, így elutasítva. 173-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellett 174-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös 175-ös csak a második részről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 176-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen, valaki ellenőrizni akarja? Ellenőrizzük. A 176-ost elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 31 mellette, 25 ellene. Így elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 178-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 179-es két részben első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 53 os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 180-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 158-as mellett ezt ellenőrizzük. Az előzőt megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 28 mellette, 28 ellen, elutasítva. Áttérünk a 185-ösre mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva 57-es mellett. A 185-öst elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Három kolléga hiányzik. Zárom a szavazást. Elutasítva 27-33 arányában. Tehát most a 107-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 186-os mellett mell ellen tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellett Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. 36-an mellette, 25-en ellene. Elfogadtuk. 59-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 189-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as visszabonták, 190-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellette, ellene. Elnézést. 192-es Szatuhaszi mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 62-es mellett, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 193 os mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 63-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 194-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan a 194-est, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, zárom a szavazást. 17-en mellette, 44-en ellene, tehát így világosan elutasítva. 195 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 196 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk aztán blogban szavazunk 9, 66, 67, stb. egészen a hetesig mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor kettőszázkilenc következik mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 210 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 211 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 212 első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 272 és 214 azonosak mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk 215 mellette. A 213-as leellenőrizzük. Mindenki szavazott? 213, elektronikusan leellenőrizzük. Szocialistáknak megint egyel több szavazatuk van. Igen. Lezárom a szavazást 38-an mellette, 21-en ellene. Elfogadtuk. 2.15 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 2.16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 217 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 218 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 219 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 220 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 221 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 222 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 223 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem volt világos, 73-as elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 32-en ellene, elutasítottuk. 224 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk 225 mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk 74 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk 26 mellette, ellene, tartózkodás, ez nem világos, 226-os elektronikusan ellenőriző, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 46-an ellene, akkor ezt rövöröseknél van a többség. 75 mellette ellene tartózkodás. Ez sem világos, akkor elektronikusan ellenőrizzük a 75-öst is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 28-an ellene, tehát elfogadtuk. 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 79 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 80 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 228 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-jel együtt, 83 mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük, 83-as. Mindenki szavazott? 83-as. Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 26-an ellene elfogadtuk. 85-ös mellette. Ellene talál, tartózkodás elfogadtuk. 86 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 87 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 90 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 3 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 4 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 91 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6 mellette, tartózkodás, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 96-os, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas módosító. Ez kiesik, akkor rögtön a záró szavazáshoz érkeztünk. Természetesen elektronikusan ejtjük meg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an mellette, 11-en ellene, 18 tartózkodás. Ezzel az állásfoglalást elfogadtuk. A szerző Karin Kaltenbach gratulációt érdemel. Következő a Jörgenzen jelentés, 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Konszolidált egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő az ötös konszolidált mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor egy sor módosító kiesik, és a 89 Szatu Hassi, mert Margit Auken mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Második konszolidált mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a második konszolidált módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, 34 mellette, 25 ellene, elfogadtuk tehát. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 93 mellette, ezt ellenőrizzük a 22-est elektronikusan. 22-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 37-en ellene, elutasítottuk. 93-as mellette, ellene, talál, tartózkodás elutasítottuk, 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a hármas konszolidált, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas konszolidált Második, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor megint egy sor módosító kiesik, és előre ugrunk a 108-asig mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 109 mellette. Ellene, tartózkodás, Elutasítottuk 111 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most következik a négyes konszolidált mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Megint egy sor, sor módosítót átugrunk. Hatodik első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos konszolidált második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ismét egy sor módosítót átugrunk, hetes konszolidált mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és 146-os következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 147 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 148 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 34 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor blogban 36, 42, 43, 44, 61 együtt, har- mellette, ellene tartózkodás ez nem volt világos, tehát elektronikusan leellenőrizzük 36, 42, 43, 61-es. Én neki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt a blokkot elutasítottuk 44-es mellette. Nem, a 150-esről szavazunk most. 150 mellette. Ellene. Elektronikusan leellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 60, 37-en mellette, 24-en ellene. Akkor jó, hogy leellenőriztük, mert elfogadtuk. Megint csak blogba 151, 53, 54 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 37 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 152 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 40 mellette, ellene, tartózkodás, nem volt igazán látható. Elektronikusan ellenőrizzük. 40-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 28-a mellette, 31-en ellene. Elutasítottuk. 41 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 156 mellette. Ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 159 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötvenhárom mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 8 az 58-ast ellenőrizzük le elektronikusan. 58-as módosító. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 29 mellette, 31 ellen elutasítottuk. 8 mellette, ellen tartózkodás 60 ellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es, nem 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 11 Leellenőrizzük az 59-est, igen. Megnyitom a szavazást, 59-es. Lezárom a szavazást. 29-30 arányban elutasítottuk. E 11 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette. Nem, a 62 elnézést az kiesik, úgyhogy már is a zárószavazás következik elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 16-an ellene, 12 tartózkodás volt. Dán Jergensennek gratulálunk! következő, ha nem is annyira érdekes mindez már, a Matthias jelentés egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négy mellette a hármas ellenőrizzük elektronikusan. Hármas módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29 mellette, 28 ellene, éppen csak, hogy elfogadtuk. 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, el, utasítottuk 6 két részben első rész. Ellenőrizzük még egyszer le az ötöst. Ötös elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 50 mellette, hatan ellene. Hatalmas többséggel elfogadtuk. Jó. Hatos első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, nyolcasról elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazon? A szocialistákból megint egyel több van. 29 mellette, 27 ellene, tehát elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 10-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 11-es. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan. 11 es elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 34-en mellette, 21-en ellene. Egy tartózkodás elfogadtuk. A kettes konszolidált módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk 16-os mellett, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellett, 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es okafogyott, 18-as is, 22-es Herbrandi mellette, ellene, tartózkodás. Nem látom, elektronikusan ellenőrizik a 22-est. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 27-en mellette, 28-an ellene elutasítva. 19-es második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellene tartózkodást elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 25-öst ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 27-en a 26-an ellene, egy szavazattal elfogadtuk. Az egyes konszolidált mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellett ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 41 mellette, 19 ellene, elfogadtuk. Következő konszolidált, 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellett, a 43-ast ellenőrizzük elektronikusan. Ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. 45-ös ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 29 mellette, 23 ellene, 5 tartózkodással elfogadtuk. 47-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-os mellett. Ellenőrizzük? Jó, 52-es ellenőrizzük. Jutta Hauk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 14, 45, egy tartózkodás elutasítva 53-os mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 55-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 57-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 58-as mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 62-es, 63-as elektronikus ellenőrzés. Tehát a 61-et elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? 61-es ellenőrizzük. A 61-es módosítót ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 30 mellette, 24 ellenne, 6 tartózkodásról elfogadtuk. 62-es, 63-as együtt, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mell, ez okafogyott, 65-ös, mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a záró szavazás jön elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak. Nagy többséggel elfogadtuk. Hát ez nagyon vicces, és folytatjuk is. Linda McEwen. Egy nagyon rövid megjegyzésem lenne. a, a, a piros az igen, a zöld pedig a, a nem, ez azért van, hogy összekeverjenek minket teljesen, ez teljesen furcsa nekem, ez a színkódolás. Kedves Linda, semmi kifogásom a színekkel, örülök, hogy működik egyáltalán a kijelző, mert időközben nem működött, és a délutáni szavazásig azért kiderül majd. De köszönöm ezt az utalást. Most akkor áttérünk a mentesítésekre. Először az EFSA, egyes módosító, egyes, három, három részben, első rész, mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva, második rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hármas, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos visszavonták hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellett, ellene, elfogadtuk. 10-es négy részben, első rész. Ellene, tartózkodás, elfogadás mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik rész mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellett. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Áttérünk a zárószavazásra. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 44 mellette, 4 ellene, 8 tartózkodásnál így a mentesítést az EFSA számára elfogadtuk. Köszönöm szépen Juta Hauknak. Áttérünk rögtön a következőre az EMA egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös szóbeli módosítóval, Egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos. Mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes visszavonták nyolcas mellett, ellene tartózkodás elutasítva kilences mellett, ellene tartózkodás elutasítva tízest visszavonták tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva tizenkettes mellett, ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor elektronikusan a zárószavazás. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 48 mellette, heten ellene, egy tartózkodással. És nagyon vidámak megint a színek, Köszönöm Juta Haugnak a munkát. A következő ügynökségre térünk át, ez a környezetvédelmi. Juta Haug egyes mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk kettes mellett, ellentartózkodás tartózkodás elfogadtuk hármas mellett, ellene tartózkodás elutasítva négyes mellett, ellene tartózkodás elutasítva ötös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk hatos mellett, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk hetes mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva kilences mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva tízes mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva elektronikus zárószavazás. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 49 mellette, 5 ellene, 1 tartózkodás mellett, 5-en ellene. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a kolléganőknek, kollégáknak ezt a fegyelmezett munkát, mivel annyira szép volt, 15 órakor ismét találkozunk, és folytatjuk a szavazást. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!